könnyíteni, mint korlátozni kellene az aktív civil szektor tevékenységét. Köszönöm. Πολύ. Η συζήτηση για αυτό το θέμα έληξε. Nagyon köszönöm, lezárom ezt a vitát. A következő napirendi pontunk egy másik, eh, a bizottsághoz feltett kérdés, a Jordán folyó helyzete, különös tekintettel a folyó alsó szakaszára. Ez a kérdés a szobori választigénő kérdés tárgya. De Castro úrnak adom meg először a szót kettő percben. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A Jordán folyó nagy érték nem csak a környezet szempontjából, a gazdaság, a mezőgazdaság számára is Izraelben és Jordániában és a palesztin területen is ez a helyzet csak is aggodalmat kelthet. 90 százaléka annak a, az édesvíznek, ami az alsó folyáson található, minden évben eltérítésre kerül, és eh, így elképzelhető, hogy ki is eh, fog száradni. Ez a biodiverzitás szempontjából is probléma, de abból a szempontból is, hogy a helyi lakosság nem jut vízforráshoz. Az amerikai szenátus és eh, már mások is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hogy a, mi legyen a Jordán folyó helyzete. Nekünk is azt kell kérnünk, hogy a az érintett kormányok és a tagállamok adjanak segítséget pénzügyi támogatást ahhoz, hogy megtisztítsák ezt a folyót. Az összes politikai frakció aláírta egyébként ezt a kérelmést, és köszönetemet szeretném kifejezni alapvető támogatásokhoz. Arról van szó, hogy akciótervet kellene készíteni a jószomszédsági keretében egy közös tanulmány készítését kell elindítani. Tudjuk, hogy a víz nagyon értékes jószág, és nem elidegeníthető. Tehát a vízelosztásnak figyelembe kell venni valamennyi térségben élő népességnek az igényeit. Ez alapvetően fontos ahhoz, hogy tartós békét lehessen elérni, és stabilitás jöjjön létre a közel-keleten. Reménytelve figyeljük a tárgyalásokat, amelyek ismét ismételten megújultak az elmúlt napokban a palesztinok és izraeliek között, és a vízkészlettel való gazdálkodás alapvető eleme ezen belül. Reméljük, hogy egy hatékony együttműködés fog kialakulni a helyi kormányzatok és a civil szervezetek között az adott térség van az országok között azért, hogy megóvják a folyó alsó folyását. Nem csak azért, mert szimbolikus értéke van ennek a folyónak, hanem azért, mert fontos, hogy a helyi lakosság életkörülményei is javuljanak. Uh, Mr. Chairman and honourable Tisztelt elnök úr és tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni, hogy lehetőséget adnak arra, hogy megvitassuk a közel-keleti vízhelyzet fontos kérdését. Az Európai Unió már egy ideje aggodalommal figyeli a helyzetet, és osztja a képviselők aggodalmát is, mindazzal, ami ebben a térségben tapasztalható vízhiány van, és romlik a víz minősége is ez várhatóan tovább fog romlani a klímaváltozás következtében. Ezek mind hatással lehetnek a környezetre, az emberek életére és a regionális biztonságra. Az Európai Unió úgy tekinti, hogy a víz az egy prioritás, és regionális megoldást kíván teljes mértékben tisztában van az Európai Unió ezzel, és mindig is ösztönözte a sürgős lépéseket, hogy foglalkozzunk eh, ezzel a kérdéssel. Izraelnek és Palesztinának kell ezzel foglalkozni. Ez egy eh, olyan probléma, amit meg kell oldani a Jeruzsálem, a menekültek és a biztonság kérdése mellett. Az Európai Unió elismeri, hogy specifikus helyzet alakult ki a Jordán folyó alsó szakaszán, és hatékonyabb vízgazdálkodásra van szükség eh, mindazok részéről, akik ez, akiket ez érint. Különböző tevékenységekben veszünk részt, regionális, nemzeti és regionális szinten is. Támogatjuk azokat a politikákat, amelyek segítik a fenntartható vízgazdálkodást. Az európai szomszédsági politika és egyéb intézkedések útján az Európai Unió igyekszik bizalomépítő intézkedéseket szorgalmazni és összefogni a vízforrásokat és a vízgazdálkodásért aggódó közösségeket. Az Európai Unió tevékenysége a képességek kiépítését is irányul a különböző vízfelügyelő hatóságok adatok megosztása, a szennyvíz tisztítása és az egyéb víz megóvó intézkedések, vízhálózatok és megfelelő hatékony öntöző rendszerek kialakítása. Az Unió foglalkozik mind a víz igény és a víz kínálat kérdésével és egy integrált gazdálkodásra van szükség a jövőben. Az Európai Unió nem egyedül munkálkodik ezen területen, a tagállamok és más adományozók is aktívak ezen a területen. Fontos, hogy koordináljuk a tevékenységünket velük azért, hogy a komplementaritást biztosítani tudjuk. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a frakciók nevében Kratze asszonynak adom meg a szót a néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr. Nagyon pozitív lépést tettünk azzal, hogy itt az Európai Parlamentben megvitatjuk ezt a kérdést. Már elkészítettünk egy tanulmányt is a Jordán folyóról és a Jordán völgyéről, és felhívást intéztünk az érintettekhez a helyzetjavítása érdekében. Foglalkozunk a kulturális örökséggel. Ez egy olyan kérdés, ami emberek eh, millióit éríti a világon. Foglalkozunk el a turizmussal, a gazdasággal, és mindazokkal a kérdésekkel, amely a régió lakóit érintik. Megpróbáljuk mozgósítani az embereket, eh, és erősíteni az erőfeszítéseket itt az Európai Unióban is, és megpróbáljuk az ott élőket is határozottabb, véde, eh, határozottabb intézkedésekre bátorítani. A regionális szintű együttműködést nagyon fontosnak tartjuk, ugyanis eh, a vízhez való hozzáférés eh, egy dolog, és emellett világossá kell tennünk azt, hogy felvállaljuk a felelősséget az ottani helyzetért. Szó volt egy masterplanről, egy fő tervről, amelyet Izrael készít majd el, és elhangzott, hogy szükség van a legjobb gyakorlatok, technológia know-how cseréjére is. Megjegyezzük, és fontosnak tartjuk megjegyezni azt is, hogy vannak valós veszélyek, még a szennyezésen túlmenően is, ilyen például a biodiverzitás, a biológiai sokszínűség csökkenése, visszaszorulása, az aszályos időszakok. A regionális együttműködést erősítve Szükség lenne arra, hogy létrehozzunk egy külön bizottságot, amely a Jordán folyóval és annak is az alsó szakaszával foglalkozik hangsúlyosan. A európai országok képviselői emellett Jordánia, Szíria, Izrael és Palesztina képviselői vehetnének részt ebben a bizottságban, de talán még Libanon és Szíria is képviseltethetné magát. A plenáris ülésen támogatni fogjuk ezt az állásfoglalást, és határozott üzenetet kell megfogalmaznia az Európai Parlamentnek. De Kaiser asszony az SZSD frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Elmondok, hogy a Holtenger és a Jordán folyó helyzete rendkívül aggasztó tekintettel arra, hogy az várható, hogyha nem lesz változás, akkor egyszerűen ez a folyó el fog tűnni nem csak nemzetközi és regionális szinten fontos az, hogy ezt a folyamatot megállítsuk. Ez a helyzet egy nagyon nagy vesztességhez fog vezetni kulturális szempontból és a biodiverzitás területén is, ahogy Krácer asszony elmondta, és a térség gazdaságát is veszélybe sodorja. Én amellett egy civil szervezetet szeretnék támogatni, amelyet nagyon kitűnőnek tartok kezdeményezése következtében. Friends of the Earth of Middle East a nevenek a szervezetnek. Úgy döntöttek, hogy összefogják a palesztin, izraeli és jordán polgármestereket, akik a folyó mentén helyezkednek el. Tehát összefogni őket, hogy együtt gondolkodjanak azon, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, érdekében, hogy kicsit javuljon a helyzet. És ez a civil szervezet a polgármesterekkel együtt készített tanulmányokat, azt, hogy el, nevezetesen, hogy mindegyik ország milyen intézkedéseket hozhatna, mi lenne ennek a hatása, és hogyan lehetne a mezőgazdasági módszereken változtatni, a termelt terményeken is változtatni, tehát, hogy ne vízigényes terme, növényeket termesszenek. Tehát ez egy politikai vita, de azt is tudjuk, hogy ha vízről van szó a térségben, akkor ez azonnal politikaivá válik. Szerintem ezt nem szabad el elfelejteni. Azonban szeretném, hogyha Európa és a bizottság merítene ennek a jelentésnek a konklúzióiból is, illetve hogy milyen akciótervek vannak ezen országok irányába. Viszont van egy bekezdés, ez pedig az E bekezdés, amelyik azt mondja, hogy túlzottan kiaknázzák a vizet az izraeli telepesek. Ez igaz, ezt a Világbank tanulmánya az Amnesty International is megerősítette. Ez politikai eh, jelentőségű, de eh, nem ez a lényege, de nagyon fontos ez is. Köszönöm, elnök úr. Paravanova asszony kettő percben a liberális frakció képviseletében. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Az EU, Euromed közgyűlés elnökeként vízzel, víz kérdésével foglalkozva látnunk kell, hogy mi az ökológiai valóság a Jordán folyónál, hiszen múlt februárban ellátogattunk ide. A Jordán völgy helyzetének a rapportőreként láttuk azt, hogy minden fél, különösen Izrael, a palesztin hatóság, de Libanon és Szíria is közös megoldást kell, hogy találjanak a két legsúlyosabb problémára. Ez a víz egyenlő megosztása, valamint a régióban élő minden ember érdekeinek képviselete, a környezetvédelme a következő generációk számára. A jelentésükben leszögeztük azt, hogy Izrael és a palesztin hatóság együtt meg kell, hogy egy egyezzenek, eh, az, azon, hogy legyenek közös, közös adatok, a eh, vízmennyiségre, demográfiai adatok, egyebek, hiszen mind a két fél független jelentésekben más és más számokat tárt elénk eddig. Az egyik fő következtetésünk az volt, hogy eh, a víz probléma megoldásához, az együttműködéshez egy terve van szükség, és azonos egyenlő jogokkal, hatáskörökkel felruházott szereplőkre. Olyan területen tevékenykedünk, ahol az Európai Uniónak nagy tapasztalatai vannak, és aktív szereplőként lehetővé tehetjük azt, hogy az érintett felek igazi partneri kapcsolatot alakítsanak ki. Ez mindez elvezethet egy átfogó béke megállapodáshoz. Felelősek vagyunk azért, hogy a Jordán folyó helyzetét ne használjuk fel, ne éljünk ezzel vissza ideológiai, politikai célokat követve. A régióban élő minden érintett fél erőfeszítésére van szükség, előítéletmentes következetéseket kell levonnia az EU-nak is, hogy fenntartható megoldás szülessen. Köszönöm. Auken asszony a zöldek képviseletében másfél percben szól. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előttem szólókhoz tudok csatlakozni abban, amit elmondtak, és szeretném elmondani, hogy sokan nem is látják valójában, mennyire lehetetlen dolog az, hogy azt mondjuk, hogy a palesztinoké a felelősség. Egyáltalán nem is jutnak el oda, sokan nem is tudják, hogy 1967 óta a Jordán folyó 50%-a a nyugati part, hogy úgy mondjam, az új telepesek területe. 50%-ról beszélünk, 45% kot pedig természetes területként kívánnak meghagyni. Tehát az egész, amiről itt beszélünk, amit sokan gondolnak, az nem lehet. A Jordán völgye pedig olyan volt, hogy ott gyakorlatilag semmiféle ellenállás nincs, és ez sokan elfelejtik. A katonai fél, a katonaság is fontos szerephez jutott itt, és azt kell, hogy mondjam, hogy a palesztinoknak az a dolguk, hogy felhívják magukra a figyelmet, ezt igyekeznek tenni, és ezt nem szabad nekünk sem elfelejtenünk. Egyszerűen a palesztinoknak nincs lehetőségük arra, hogy itt tegyenek valamit a nyugati parton. Esélyük sincsen arra, hogy komolyan beavatkozzanak, és igazából felelősséget szabnak rájuk, aminek, aminek nem tudnak eleget tenni. Tehát a közös megoldásban kéne gondolkodni, és egy politikai környezetet látnunk kell. Nem csak Izrael, nem csak Jordániáról vagy Szíriáról van itt szó, szóval az izraelieket is figyelembe kell venni, a palesztinok pedig igazából nem sokat tehetnek. Stannok, je, Mr. President, water... Tanok úr, egy percben. Igen, valójában ez egy lobbanékony kérdés a közel-keleten. Több delegáció, az izraeli delegáció és a palesztin hatóságok is tárgyalnak erről. Az Európai Unió támogatja a két államos megoldást, ez egyben a béke garancia is lehet a régióban. Ezért nagyon fontos, hogy ne menjünk elébe a nagyon ö, finom tárgyalásoknak, amik Washingtonban folynak. Fontos különösebben az izraeli telepesek használják túl a Jordánnak a vizét, és ez rossz. Ö, jelzést küld, hogyha az Unió ezt már előre eldöntött pozíciót képvisel. A Jordán vize nagyon fontos, de nem csak Izraelnek és a palesztinoknak. Izrael ellenzői ebben a házban és másokban is felhasználják ezt a kérdést a saját céljaikra, hogy ezzel aláaknázzák az, a zsidó államot az uniót az izraeliek nagyon sokszor úgy veszik, hogy nem veszi figyelembe az ő privilegizált békepartneri szerepét. Meyer, nem is Meyer kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem az a probléma, mint a Kaiser asszony mondta, hogy hogyan ítéljük meg a kérdést van itt egy békeszerződés, amelyet Jordánia és Izrael kötött meg, és itt arról van szó, hogy a határokon együttműködnek, eh, konkrétan ebben az esetben is, hiszen az Jordán ökológiai helyzetét is javítani kell, biztosítani kell a folya szakasznak a megfelelő kezelését, és a helyzet az, hogy Izrael nem tartja be az, ottan, az ott említett eh, előírásokat, és amiket ő maga is aláírt 2008-ban Sirak elnök azt mondta, hogy kezdeményeznünk kellene a Jordán folyó érdekében kezdeményezést kéne tennünk, és az EU ezt támogatná. Nagyon fontos, hogy egy háromoldalú grémium jól működjön a Jordán érdekében. Nagyon fontos, hogy újra tisztítsák a vizet, és a 90 négyes béke megállapodásban egy ilyen biztonsági zóna is szóba került a folyó alsó szakasza vonatkozásában, és itt illegálisan tartózkodnak a telepesek, ott építkeznek, pedig ezt nem szabad. Ez a megszállás oda vezet, hogy rendszertelenül és illegálisan használnak fel vizet a folyóból. Tehát nem csak egy politikai környezete van ennek a dolognak, hanem ökológiai fenntarthatóság is kérdéses és későbbiekben víz előkészítő, terül, víz újrahasznosító telepeket kérnek létrehozni, ezt támogatná az EU is. Köszönöm. A következő az egyéni hozzászólások sora, Préda úr az első. Köszönöm, elnök úr. A mai vita a Jordán folyó és a Jordán völgy helyzetének a kérdése az én frakcióm számára különösen jelentős kérdés. Rudik Kratza asszony, kolléganőm, képviselőtársam által elmondottakat különösen üdvözlöm és támogatom. Környezetvédő szervezetek már többször is felhívták a figyelmet arra, hogy mennyire érzékeny és törékeny az ökológiai helyzet a Jordán eh, völgyében. Úgy tűnik, hogy ez a folyó eh, kiszárad, eltűnik. A kritikus körülmények ellenére azonban továbbra is ortodox keresztények keresztelkednek még a Jordán vizében, illetve a múltban ez így volt, de lassan már nem lesz víz annyi se, ami a kereszteléshez szükséges. Palesztiniek, jordánok, izraeliek eh, nagyon meg fogják ezt szenvedni, hogyha bekövetkezik ez az ökológiai katasztrófa. Kollégáim említettek egy olyan körülményt, amely sürgős megoldást igényel. A Jordán folyó helyzete különlegesen lényeges a régióban zajló együttműködés szempontjából is. El kell kerülnünk egy olyan helyzetet, amikor egyetlen egy ország rendelkezik eh, majd a víz fölött, és eh, ellenőrzi gyakorlatilag a víz forrását a szomszédjaitól elveszi a vizet. Mindenképpen együtt kell működni az érintetteknek, gazdasági és kulturális együttműködésre egyaránt szükség van, ehhez politikai akaratra van szükség. A vízkészletek ügye sajnos továbbra is megoldatlan kérdés. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy javasoljam tanok úrnak, hogy egyáltalán nem segít az, hogyha a valósággal nem nézünk szembe a, a telepesek olyan helyre települtek, nem csak ők vannak ott, és nem csak ő, nekik van szükségük vízre, bár nyilván szerepet játszanak egybet. A Jordán folyó sajnálatos módon 90%-ban eltérítették a folyását más államok, és nem jut le az a víz mennyisége, Izrael is beleértve Izraelt is. Ez egy határmenti folyó, négy államot érint, a palesztin nyugati partot, és ott határfolyó potenciálisan, hogyha megfelelően kezelik a folyót, és Európai Unió is megfelelően játsza szerepét, akkor ez lehet egy összebékélés segítő eszköz, hogyha együtt kezelik ezt a vízforrást, ami kulturális és gazdasági szempontból is fontos a térségnek. Úgy gondolom, hogy tanok úr az a vonal, amit ön követ, mindenki egy kisebb, nagyobb mértékben bírálja Izraelt, de ez azt jelenti, hogy nem veszik figyelembe a realitásokat. Vannak mások is, akik eltérítették a, a folyóvizét egy közelmúltbeli szem, szemináriumot tartottunk, és a Jordán 1,3 milliárd köbméter friss vizet vész a, vitt hagyományosan a holt tengerbe, és eznek csak töredéke jut el jelenleg. Ez így megy tovább, hogyha nem lépünk. Köszönöm. Tein Elnök úr, először is a parlamenten kívüli számos kifogással szeretnék szembeállni, de vonatkozik ez a, a parlamenten belül is, hogy rossz időpontban a béketárgyalások kezdetekor tárgyalunk itt erről. Olyan időben terjesztettük elő ezt a kérdést, amikor nem láttuk még, hogy a közvetlen béketárgyalások meg is kezdődnek valójában maga a téma olyan, hogy például én is a 90-es évek kezdetőt foglalkozok vele, és ez itt a parlamentben régóta témát ad nekünk. Arról van szó, hogy a Jordán folyó alsó szakaszát meg kell védenünk a teljes elpusztulás előtt. Már most is egy patakocska az egész gyakorlatilag szennyvízből áll, friss víz utánpótlása nincs. Gyakorlatilag egyetértenek a tudósok abban, hogy a Jordán alsó szakasza elpusztul egy-két éven belül ami zavar engem az állásfoglalásban, hogy Izrael, Jordánia, Szíria és a palesztin autonóm hatóság egyenjogúként kerül megemlítésre a Jordán alsó szakasza kizárólag a C szakaszban helyezkedik el, az, mi azt jelenti, hogy a palesztin autonóm hatóság egyáltalán nem fér hozzá, és semmiféle adminisztratív joga nincs, semmiféle hozzáférése, csatlakozása nincs. Ezt már itt többen elmondták, mert a palesztin autonóm hatóság itt semmit sem tehet. Éppen ezért másokat kéne megszólítani, vagy kell megszólítani. Másrészt az is elhangzott már, hogy igen, ez egy politikai téma. Ha van egy ország, és ez Izrael, mondjuk a víz 75%-át abból, ami még van, hát persze már más országok is kitermelnek előtte vizet, de 75%-ot használ fel, és a palesztinoknak nem hagynak vizet a túlélésre, akkor ez egy politikai téma. Az oszlói szerződés ezt valamikor szabályozta, azóta nem tudtunk tovább lépni, Pillanatnyilag az a konkrét probléma áll fenn, hogy a palesztinok újra és újra igyekeznek kutakat fúrni, amiket azonban azonnal tönkretesznek. Másrészt az izraeli vízhatóság, monopól hatóság, és nem fúr kutakat a palesztinoknak, hanem az illegális telepeseknek teszi ezt csak meg. Nielsen kolléga. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Mindössze azzal kezdeném, hogy örülök annak az ökológus társaságnak, akiket néhány hónappal ezelőtt fogadtunk Brüsszelben. Voltak benne izraeliek, palesztinok, jordánok, és nagyon jól felmérték az Jordán folyónak a helyzetét és a veszélyét, hogy eltűnik. Az Európai Unió komoly fejlesztési projekteket hajt végre a közel-keleten. Többet kellene, hogy foglalkozzon a folyó megmentésével valamennyi szereplő bevonásával. A szomszédos országok Szíria, Jordánia, Izrael a legnagyobb részét egyszerűen eltérítik a folyónak, miközben, ahogy ez elhangzott, a palesztinok mindössze 5%-át élvezhetik ennek a forrásnak. A Jordán völgyében az izraeli telepesek hatszor annyi vizet fogyasztanak, mint a palesztinok. Többek között azért, mert szennyező, intenzív mezőgazdasági termelést folytatnak, amit aztán Európába exportálnak. Ezeknek a kolóniák gyáraknak, telepeknek a fejlesztését abba kell hagyni. Csak úgy, ahogy abba kell hagyni azt a pusztítást, amit a nyáron is beduin ö, telepesek ö, jelentek meg a vízciszternákkal. Ez elfogadhatatlan. A víz ö, igazságos feloszlása prioritás kell, hogy legyen számunkra. David úr, kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, ez a környezetvédelmi kata, környezeti katasztrófa, amiről ma beszélünk, az Európai Unió területén kívül van földrajzilag, de valamennyiünket érint. Itt nem lehet beszélni vallási, meggyőződésről, semmi másról, egyszerűen egy közjóról van szó a víz esetében. A Jordán, az egész emberiség kincse nem, tart, nem csak azoké, akik ott élnek, és mindenkit érint az, hogyha elfogy a víz a józan észre kell hallgatnunk, és ma itt ezt tesszük a vitán kapcsán feltétlenül szükség van arra is azonban, hogy ott helyben is történjen valami, hiszen egyre rosszabb a helyzet, és nagyon rossz a vízgazdálkodás a Jordán folyón. Mit tehetünk? Az intézményi kereteket megteremtve mi is tehetünk valamit. Létezik egy titkárság, az Európai Beruházási Bank is tehet valamit. Ez mindenképpen egy olyan kérdés, amivel kapcsolatban én egyébként a Masreg delegáció vezetője vagyok, amelyel a parlament foglalkozik. Megoldást kell találni erre a környezeti katasztrófára, természetesen ott a helyben az érintett országok felépésére szükség van, hiszen ők a szenvedő és a haszonélvező is annak, hogyha javít a helyzet, javul a helyzet. De minket is érint ez a kérdés. Egy bizottságot kellene létrehozni, amelyik foglalkozik a Jordán alsó szakaszának az ügyével, és akkor Európa is segíthet. Európa például olyan módon is segíthet, hogy a tapasztalatait, a nemzetközi tapasztalatait továbbadja. Nagyon sok olyan gyakorlat van, jó gyakorlat, ami megosztható. A palesztinokat, az izraelieket, a jordánokat is bele kell vonni természetesen ebbe az együttműködésbe. A kollégák is említették, hogy mennyire fontos az együttműködés a közel-keleten, de ennek nagyon fontos része a vízgazdálkodás a Jordán alsó szakaszán. És itt szélesebb kontextusba kell ezt helyeznünk, a békés és együttműködést kell erősíteni, a béke folyamatot kell erősíteni a közel-keleten, és a közvetlen párbeszédet kell folytatni a palesztin és a hatósággal és az Izraelkel. Üdvözlöm azt, hogyha újraindul a béke folyamat. Szenelova asszony egy percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Ez a téma, hogy kiszárad a Jordán folyó, ez egy óriási probléma, egészségügyi, ökológiai probléma, és az egész régiót befolyásolja alakulásában. Ugye elszennyeződött a folyó, teljesen eltűnt már szinte, ez azt jelenti, hogy a vízgazdálkodás nagyon csak, igencsak legyengül hosszú időre. Az előttem szólók már többen elmondták, hogy a víz 95%-ban ipari és mezőgazdasági célokra kerül felhasználásra, tehát elvezetik ezt a vizet, ami oda vezet, hogy egy néhány millió köbméter folyik csak le az alsó szakaszon évente. Valamit tenni kell. A víz nem csak egy regionális konfliktus forrása lehet, hanem az együttműködésnek is alapjául szolgálhat, és így a bizalomépítés alapja is lehet. Ez egy rendkívül fontos pont, hogyha egy közös értéket tudunk teremteni itt, az többet ér, mint bármelyik tárgyalás a kerekasztalnál. Benne Rabató képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A fokozatos kiszáradása a Jordánnak egy közvetlen következménye a palesztin drámának ez egy nagyon is politikai dolog. Elfeledjük el, a Világbank jelzi, hogy két éve másfél millió lakosa a gázai övezetnek nem, kap, nem jut klórhoz, ami szükséges lenne a víz Az otthonok 50%-a nem jutott hozzá a 2009-es bombázások előtt sem a vízhez. Képzeljék el, mi van most az orvosok határok nélkül ott van, jelen vannak, 90%-a a víznek egyszerűen fogyasztásra alkalmatlan. Minden nap 90 millió szennyvíz kerül bele a, mediter- a földközi tengerbe tisztítás nélkül, azért, mert tönkretették a gázai infrastruktúrát. Eston asszony járt több alkalommal is a gázai övezetben, ez igaz. De hol van a politikai bátorság, hogy Izraeltől megköveteljék ugyanazt, amit Európában is megkövetelünk? A tiszta víznek olyannak kell lenni, mint a, víz, mint a földnek, ez kizárólag az izraeli telepeseket illeti meg? Egyáltalán nem. Az Európai Uniónak fel kellene függesztenie a tárgyalásokat az izraeli kormányjal, amely minden kérésünkre süket fülekkel reagál és meg kell, mindaddig, amíg nem szünteti meg az illegális telepépésítést, igazság nélkül nem lesz béke. Miss Benarabatu. Benarabatu asszony elvonták a figyelmemet, és én azonnal megragadta az alkalmat, de kérem a kollégákat, hogy tartsák be az időt, ami rendelkezésükre áll. Ez vonatkozik eh, Beno asszonyra, aki egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, a mai vitában hallottuk, eh, hallottunk már sok mindent a Jordán folyóról, egy hatalmas gazdasági, környezeti, kulturális jelentősége van ennek a folyónak. Ez egy stratégiai jelentőségű folyó, nem lehet megengedni a visszaéléseket vele. 64 óta történik az elterelés, nem csak Izrael, hanem Libanon és Szíria is terelgették el a folyót, elvezették és szennyezték a folyót. Környezetvédő szervezetek szerint az ökoszisztémát szinte teljesen tönkretették, elpusztították, és évtizedekre elpusztult, vagy évtizedekbe telne az újjáélesztése ennek. Izrael és az arab országok nem tudnak megoldásra jutni, nem tudják eh, újjá éleszteni a folyót. Ezért vagyok meggyőződve arról, hogy szükség van az EU közreműködésére. Így például feltételekhez kell kötni a közel-keleti fejlesztési projekthez adott pénzügyi támogatásokat, és eh, ezt kötni a Jordán folyó újjáélesztéséhez. Szarbasszony, jelen van? kérdezi az elnök. Szarú asszony itt van -e a teremben. Howitt úr. Egy percben, Howitt úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A vízért folytatott verseny, ez ismert a konfliktus forrása ugyanezt található Kasmírban is, és középási országokban is, és ugyanazért a vízért küzd Szudán és Szomália is itt pedig most a Jordán alsó folyásáról beszélünk. Fontos itt az együttműködés, csak az együttműködés segítheti a helyzet javítását és a béke kialakítását a kereszténység, a judaizmus ezen a területen fel, nőtt ki, és különböző területek voltak, Mohamed proféta is itt volt. A Jordán folyó végigment, és ez, itt voltak, ahol a Jézusnak a különböző vizenjárása is történt. Tehát ezt a vizet mindenképpen védeni kell az térségben érő lakosság érdekében, és a jövő generáció érdekében is, hogy békében és prosperitásban élhessenek. Most pedig akkor a spontán hozzászólások következnek. Pásescu Mensúr és Molca urak. Más is kíván ezt szót kérni, senki más. Eh, Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy eh, egy olyan állásfoglalás, amely pártosan közelíti meg a Jordán folyó kérdését. Nem sokat használ a béke folyamatnak, amelyet Izrael és a palesztin hatóság kezdett meg. Ez egy nagyon érzékeny téma, amelyet talán valamikor a béke folyamat vége felé kéne megvilágítani, már csak azért is, mert ezzel esetleg fenyegethetjük a béke folyamatot. Ez egy regionális béke lenne, amit itt meg kéne kötni, és úgy gondolom, hogy a regionális együttműködés és a regionális megállapodás fontos. Az összes térségbeli államnak együtt kell működnie. A 96 projektből 61, amit Izrael kötöttünk, érinti a Jordán vidékét is, de konkrétan magát a folyót egy sem. ami a Jordan folyó revitalizációját illeti egy multidimensionális kérdés. Ennek történelmi és vallási jelentősége is van ennek a folyónak. Tehát nemzeti és nemzetközi biztonsági összefüggései vannak a folyónak, tehát ez egy nagy, bonyolult összefüggésrendszer. Azt gondolom, hogy a vitának a, a folyó fizikai megmentését kell megcéloznia, és nem szabad egyik vagy másik érintett felet egyszerűen elítélni. Úgy gondolom, hogy az állásfoglalás tervezet A betűje nem áll közvetlen összefüggésben a témával, és kedvezőtlen következményei lehetnek. Az Európai Unió érdemileg is negatív következményeket okozhatna, oly módon, hogy teljesen tönkre teszik a folyót. Az Európai Uniónak itt inkább a béke folyamatba kéne beszállnia. De Kaiser asszony. Ő is, ön is részt kíván venni a kegyszia eljárásban, vagy kérdést kíván feltenni? Hamilton úr. Nagyon jól tudjuk, hogy a Jordán folyónak óriási szerepe van a közel-keleti politikában, míg Izrael és Jordánia között van egy szerződés, mi szerint Jordánia nagyobb mennyiségű vizet termelhet ki, ez hozzájárulhat a békihez. Szíria esetében ez éppen fordítva van. Nyílt titok, hogy van egy félelem, hogy eh, elvehetné Izraeltől Szíria vizet, és éppen ezért Szíria nem hajlandó, vagy nem hajlandó visszaadni a Golán fensíkot eh, az Izrael hogyha itt az eredmény az, hogy egy kis patakocska marad a folyóban, ez egy ára annak, hogy, hogy zöld kívánjuk varázsolni a sivatagot, minden esetre belátható időn belül rosszabbodni fog a helyzet a közel-keleten. Nézzük csak meg, hogy a vannak olyan Hamas vezetők, amelyek az egész terület felszabadításáról beszélnek, mint vallásos kötelezettségről. Azonban a vízszűkei további köröket is von maga után, és gyakorlatilag a holttenger vízellátása is akadozik, vagyis az érintett konfliktusos, konfliktusos terület még nagyobbá válik, és ezt végig kell gondolni a stratégia megfogalmazásban. Ketten vannak még, többen nem. Nedelcseval asszony, és de Kejzer asszony először egy percben. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget ad, hogy tisztázzak egy pontot, amivel az imént nem tudtam foglalkozni kellő meggyőző érvel ami a ö, víznek a kihasználását és túlhasználását életi a telepek részéről, említeném az Eromednek a tanulmányát, amely maga is hosszan taglalja a World Bank, tehát a Világbanknak a jelentését a palesztin vízről, és az Amnesty Internationalnek ami eh, pontosan megadja a számadatokat is, hogy mit jelent ez a kiaknázás. Négyszer, ötször annyit használnak fel az izraeliek, mint a mások. Nekem pedig egy, egy eh, a hathoz arányok vannak, és ezt nem én dokumentáltam, hanem ezek ténybeli adatok. Növelcseva asszony egy percben. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió felelősségteljes partner, felelősséget vállal a külpolitikájáért. Miután a közel-keleten több projektet támogat anyagilag, és közvetítőként részt vesz a béke folyamatban az EU, az Európai Parlamentnek is meg kell alkotnia egy stratégiát a Jordán folyóval kapcsolatban, hiszen ez rendkívül lényeges a régióban. Egy hónappal ezelőtt olyan megállapítást hallottunk, hogy egy év alatt kis teljesen kiszáradhat a folyó. Ennek nagyon súlyos következményei lennének az egész környezetre, azoknak az embereknek az életére, akik itt élnek. Csak pusztán pragmatikus megfontolásokból kiindulva is azt kell mondanunk, hogy meghatározó a Jordán, de ehhez hozzájön az, hogy spirituális szimbólum, e, és ezért is szükség van arra, hogy e, bizonyítani tudjuk, egyedülálló európai megközelítéssel próbáljuk megoldani a problémát. Most pedig a bizottság képviseletében Füle biztos úré a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! határon átnyúló kihívásokra közös erőfeszítéssel tudunk csak választ találni. Az Európai Parlament jogosan hívta fel a figyelmet arra, hogy együttes fellépésre van szükség ezen a területen. Az Európai Unió az együttműködés szellemét akarja erősíteni a közel-keleten, ahol nagyon súlyosak a víz problémák, és kihangsúlyozzuk azt, hogy a forrásnál kell megoldani a problémát, Szeretném azzal zárni a mondanomat, hogy az Európai Unió továbbra is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy megoldódjanak a vízhiányjal kapcsolatos problémák ebben a régióban. Olyan módon szülessen megoldás, hogy ez nem károsítja a környezetet és biztosítja a vízellátást a régió minden lakója számára. Az EU támogat minden olyan erőfeszítést, amelynek a célja a Jordán folyó rehabilitációja, és szeretnénk egy közös irányítást végrehozni a folyó meder számára, hogyha a régi országa is ezt az utat választják. Az Európai Unió továbbra is támogatja a párbeszédet és a határon átnyúló együttműködést vízügyi kérdésekben. A régió valamennyi országával szeretnénk további bizalomerősítő intézkedéseket tenni komoly erőfeszítéseket kell tenni az érintett országoknak és kikkel kell, egyensúlyt kell teremteni az erőforrások között, és nem csak kormányzatok, hanem a civil társadalom részvételére is szükség van. A mi Európát illeti egyének, vállalatok, önkormányzatok is hozzá kell, hogy járuljanak a vízkészletek fenntarthatók kezeléséhez. Ez valamennyiünk számára nagy kihívás lesz. Köszönöm szépen, biztos úr. Ezzel lezárjuk ezt a vitát. Holnap lesz a szavazás. Most megszakítjuk az ülést 6 óráig, amikor is elkezdődik a kérdések, a tanácshoz intézett kérdések órája.